megállapítani, hogy azt emelet szavaztam, csak nem működött a gép. Jegyzőkönyvbe vesszük Korhola asszony, akkor mindenkinek jó utat kívánok haza, hogyha az időjárás vagy a sztrájk miatt a Németországban ragadnak, akkor felhívom a figyelmüket, hogy ez a csütörtök a, a farsang előtti csütörtök, és ilyenkor leszokták vágni a férfiak nyakkendőjét, úgyhogy vigyázzanak a nyakkendőjükre, vagy nagyon olcsót kössenek fel. Köszönöm, ezért most, le, most lezárom az ülést.